Elkezdjük a munkát, ugyanis kétségeim vannak arról, hogy az emberek még itt vannak egyáltalán a parlamentben, vagy már hazament mindenki. Kezdem azzal, amit a koordinátorok megbeszéltek, ami a jelentések és vélemények kiosztását illeti, jogalkotási véleményt fogalmazunk meg, kettő ilyen van, Az egyik a vélemények közül a halászat és állategészségügyre vonatkozik, a másik pedig a közegészségügyre. Mindkét véleményt az SND kapta meg. Aztán itt van a, globális, a globalizációs alkalmazkodási alaphoz kapcsolódó döntés, az egyik Lombardia esetében, a másik pedig szintén, egy, szintén Olaszországot érinti. Mindkettőt a néppárt kapta meg. Eddig mindig így jártunk el a globalizációs alkalmazkodási alap esetében. Hogyha nincs elég időnk egy véleménye elkészítéséhez, akkor az elnök levelet ír, hogy az eljárás ne, ne húzódjon el túlzottan, tehát a koordinátorok ebben állapodtak meg. Aztán van itt egy vélemény a zöld könyvvel kapcsolatosan, amely az európai gazdaság hosszú távú finanszírozására vonatkozik. A néppárt kapta meg ezt is. Van aztán még egy vélemény. Azt hiszem egy saját kezdeményezésű jelentésről a témában, hogy Európa hogyan tud hozzájárulni, hogy a különböző vállalkozások számára és az induló vállalatok számára megfelelő környezetet teremtsen, hogy a munkahelyteremtés megvalósulhasson, az SND kapta. Aztán cselekvési terv versenyképes, fenntartható acél, ipar, ezt az ALDE kapta. Továbbá megbeszéltük a koordinátorokkal, hogy az idén hogyan járunk el a Regi Szakbizottságban a költségvetési módosítások elfogadása kapcsán 2013-ra vonatkozóan, és a 2014-es általános költségvetésről szóló vélemény esetében a következőben állapodtunk meg. és hát az elmúlt évek során ugyanígy jártunk el tulajdonképpen. Tehát úgy döntöttünk, hogy a jelentéstevőt és az elnököt bízzuk meg, és a következőképpen járunk el, egyfajta minimum költségvetésként elfogadhatónak ítéljük az Európai Bizottság javaslatát, és aztán, hogyha a tanács ö, csökkentéseket akar, akkor módosítókat fogunk megfogalmazni, tehát azt szeretnénk elérni, hogy visszatérjünk végül is, majd a bizottsági javaslathoz az elmúlt években így jártunk el, tehát az elnök és a jelentéstevő fog ezen alapelvek alapján eljárni. Továbbá megállapodtunk Derek van kérelméről. Ő azt kérte saját jelentésével kapcsolatosan, hogy a szakpolitikai osztály készítsen el egy tájékoztató jellegű dokumentumot, ezt elfogadtuk, ami pedig a további tanulmányok készítését illeti szeptemberben fogunk dönteni, a koordinátorok a nyár során meg fogják fontolni a prioritásokat, a különböző frakciók részéről. Továbbá a néppárt részéről volt egy kérés, hogy a bolgár delegációs utat októberben töröljük, ezt elfogadtuk, és megállapodtunk, hogy szeptemberben majd még egyszer megfontoljuk a dolgot, különböző lehetőségeket megvitattunk, de végül végleges döntés nem történt, nem született a tekintetben, hogy mi legyen Bulgáriával, összességében, illetve hogy mi legyen a megüresedett delegációs utazási lehetőséggel. Erről majd decemberben döntünk. 18-as napi rendi pont következik. Rafael Gule, az Európai Bizottság regionális és városfejlesztési politikai főigazgatóságá, Ausztriát és Horvátországért és Szlovéniát felelős osztályvezetője fog itt ismertetőt tartani. Meg is adnám neki a szót, hogy mondja el nekünk, mi a helyzet Horvátországban a kohéziós politika területén? Felkészültek-e a csatlakozásra megfelelően, illetve mik a kihívások? Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy elmondhatom, hogy az európai kohéziós politika hogyan alakul Horvátországban. Komplex kérdésről van szó, mert voltak éppen három különböző szakaszról beszélhetünk, amely egy rövid időkeretbe ékelődik be. Horvátország az IPA támogatási eszközből részesült, amelynek egy része struktúrás és kohéziós politikára irányult. Július 1 -e óta azonban most a kohéziós politika új rendszere érvényesül Horvátországban is. Elmondhatjuk, hogy Horvátország az elmúlt hónapokban nagy erőfeszítéseket tett arra, hogy az átállásra felkészüljön. Hadd kezdjem tehát először is az IPA-val. Ez a harmadik komponens tartozik ide, amelyet említettem. Három program tartozott ide, a közlekedés, a környezetvédelem és a regionális versenyképesség voltak ezek a programok, ezekre irányultak ezek a programok, és más előcsatlakozási országokhoz hasonlóan jártunk el. Horvátország esetében is elmondhatjuk, hogy az IPA előcsatlakozási programok gyakorlatilag arra irányulnak, hogy a tapasztalat szerzés révén tanuljon Horvátország, A kohéziós politika különböző elemeihez igazodik, igazodnak a vonatkozó IPA programok. Hogyha az idén júliusban mérleget von, vonnánk, akkor 40 százalék, illetve megfelelő volt a százalékos aránya a pénzek felhasználásának, csak 2008 végén kezdődött el a végrehajtás. Miért ilyen későn? Azért, mert sok időre volt szükség a menedzsment és kontroll struktúrák felépítéséhez. A projektek tényleges végrehajtása gyakorlatilag 2009 elején, illetve végén 2010 elején kezdődött meg. Hoztunk egyébként néhány példányt legutóbbi kiadványunkból, ahol természetesen üdvözöljük Horvátországot, de néhány projektről is olvashatnak, amelyek társfinanszírozásban részesülnek. Egy példát említenék. A Zágrebi Egyetemen létrejött egy központ, melynek célja, hogy a biotechnológia területén munkálkodó induló vállalkozásokat támogassa. A programozási időszak végére esett Horvátország csatlakozása, illetve a tervezési időszak végére, ezért az IPA tapasztalatokra építettük a 2013-14-es programokat. Horvátország gyakorlatilag használhatja ugyanazon menedzsment és kontrollmechanizmusokat, amelyek a csatlakozás után is megmaradnak, és előzőleg keletkeztek, így a közlekedési program esetében például a közlekedési minisztérium veszi át a, folytatja a vezető szerepet. Csak is a regionális versenyképesség esetében történt változás, a vidékfejlesztési minisztérium vette át a feladatokat a gazdasági minisztériumtól. Az IPA programokat ezen tervezési időszak végéig kiterjesztjük, tehát 2016 végéig tartanak majd, így több idő marad a végrehajtásra, megvalósításra. A programok ugyanolyanok maradnak, ugyanazok a prioritások, de további forrásokat kapnak, tehát emlékeztetőül az általam említett három program és az IPA keretében 338 millió eurót kap az ország, és ennek egy része kohéziós alapokból származik. Hogyan is néz ki ez pontosan? A, versenyképes, a regionális versenyképességi program mindenek előtt innovációs fejlesztési programokra irányul, a közlekedési program társfinanszírozásra összpontosít, különböző vasúti projektek és egyebek esetében, a környezetvédelmi, környezetvédelem területén pedig hulladékkezelés, szennyvízkezelés, ezek a főbb szempontok, és ezen programok mellett vannak egyéb együttműködési programok, Magyarországgal, Szlovéniával, határokon átnyúló programok, határokon átnyúló együttműködés és egyebek. Mik a következő lépések eh, a programok esetében? Nos, intenzíven együttműködünk a horvátokkal, jövő hétre várjuk a végső változatát Várjuk tehát a stratégiai referencia, a nemzeti stratégiai referenciája keretet, Horvátországtól annak végleges változatát. Remélhetőleg a bizottság jóvá hagyja azt a nyár során, és aztán a teljes csomag meglétének egy másik feltétele a menedzsment és kontrollrendszerekre vonatkozó terv, július végéig, azt hiszem ezt megkapjuk, és aztán elfogadásra kerül az év végéig. Tehát nem rossz az indulás, de nagyon nagyok a kihívások valóban. Tehát természetesen Horvátországban azért intézményi változásokra szükség lesz, tehát pont a tervezési időszak végén csatlakozott Horvátország, és a horvát hatóságok Számára is nagy feladat az, hogy a 2013-as programok folytatását előkészítsék és felkészüljenek a következő tervezési időszakra 2014-2020-ra. Emellett kihívást jelent az is, hogy a források allokációja megkétszereződik, de hogyha az egész 2007-2013-as időszakot vesszük, és összehasonlítjuk a parlament által is jóváhagyott allokációkkal, akkor egy megnyolcszorozódást láthatunk, tehát a különböző alapok és támogatások az eredeti összeghez képest megnyolcszorozzák a mostani összeget. Öt fő kritikus pont van Horvátország esetében, és természetesen együttműködünk a horvát, horvát hatóságokkal problémák megoldásában. Az adminisztratív kapacitásépítés az egyik legfontosabb feladat a minisztériumokban. Már történt javulás ezen a téren, de még nem értünk el oda, hova kellett volna. Tavaly döntéseket hoztak, hogy körülbelül 230 új menedzsert rekrutáljanak, akik az alapokat, illetve pénzeket keletik, kezelik. De hát a költségvetési megszorítások természetesen itt is szerepet játszanak, és így sajnos eh, nem áll majd rendelkezésre annyi munkatárs, amennyire szükség lenne. A másik eh, kritikus tényező a koordinált és stratégiai minisztérium közi együttműködés. Nem kifejezetten csak Horvátországban áll fenn ez a probléma, de itt különösen nagy kihívásról van szó. Itt is próbálnak eh, készülni a következő tervezési időszakra, és megpróbálnak prioritásokat meghatározni. A harmadik fő elem egyszerűsítése a menedzsment rendszereknek és eljárásoknak. Ez az átállási időszak nagyon nagy kihívásokat hoz magával, és a túlszabályozás itt is érvényesül, talán ez nem könnyíti meg a horvátok dolgát sem. A harmadik fő az a partnerség és konzultációs eljárás, illetve folyamat erősítése. A csatlakozás előtt ez sem volt része a rendes adminisztratív eljárásoknak Horvátországban, mint ahogy sok másik országban sem. De hát megpróbálunk itt is előrelépést elérni. Június 6-án volt egy partnerségi konferencia Zágrábban, Zágrábban a, hogy fel tudjunk készülni az ország a jövőre, de hát még itt is szükség lesz további lépésekre. lépésekre. A következő fontos tényező pedig a nagy projektek irányítása a minisztériumok szintjén és az önkormányzatok szintjén. Horvátország már él a Jaspers eszköz adta lehetőségekkel, a nagy projektek már részesültek a Jaspers nyújtotta előnyökből, és természetesen a technikai segítségnyújtás is történik, technikai támogatás a jövőbeni programokra való felkészülésben. Zárásképpen pedig elmondanám, hogy a 2014-2020-as időszakra való felkészülés is rendkívül fontos kérdés. Tudom, tegnap szavaztak bizonyos kérdésekről, Horvátországnak is végre kell majd hajtani a meghozott döntéseket. Hatalmas kihívásról van tehát szó, 8 milliárd euró a végösszeg, Horvátország esetében készítettünk egy iránymutatásokat tartalmazó, ajánlásokat tartalmazó dokumentumot, amelyben négy fő prioritást határozunk meg. A gazdaság versenyképességének növelése az első, a második a munkaerőpiaci részvétel növelése, a készségfejlesztés és a szegénység csökkentése, a harmadik prioritás a környezet megóvása és a természeti erőforrások megóvása és az utolsó az administratív kapacitásokra vonatkozik. Még nem tudhatjuk, hogy pontosan mi is fog történni. Horvátországgal kapcsolatosan egy kicsit hátrányban vagyunk a többi tagállamhoz képest, késlekedés, késlekedünk, de Horvátországban azt hiszem, egy központi megközelítést fognak alkalmazni, amely Horvátország egészére kiterjed. Tehát egy átfogó megközelítés érvényesül majd. Ennyit szerettem volna kezdésképpen elmondani, és természetesen szívesen válaszolunk az esetlegesen felmerülő kérdésekre. Köszönöm szépen. You and I will start with Jan Albrecht. Jan Olbrichtnek fogok először szót adni, és kérném, hogy mindenki jelezze most, hogyha szeretne hozzászólni. Jan? Köszönöm szépen. Egy kicsit elvesztem itt ebben a rengeteg adatban és ezekben az új megállapodásokban. Lefolytattunk egy nagyon bonyolult tárgyalást erről a 400 millióról Horvátország esetében, és hogy uh, hogyan kellene ezeket a pénzeket felhasználni. Aztán itt van az EPA, és amennyire én értem, a végeredmény az lesz, hogy az új operatív programok felállnak, és minden úgy történik majd, mint ahogy a 7.13-asban, illetve az NSRF-ben lefektetésre került. Lenne egy kérdésem horvátországi barátaink biztonságának érdekében, meg kell kérdeznem, hogy ez a 8 milliárd, ez hol van, ez honnan jön? ugyanis a 2014-es költségvetéssel elég komoly problémáink vannak, úgyhogy ez a 8 milliárd, ez honnan fog majd előkerülni. Aztán az N plusz 3 szabály az alkalmazandó vagy sem, mert ugye itt szabályváltoztatásra került sor, mert most már nem N plusz 2-vel dolgozunk, hanem N plusz 3-mal vagy N plusz 2 és féllel, hogy ez akkor jogi szempontból hogyan lesz megvalósítható jó lenne, hogyha mindezt a bizottság képviselője elmagyarázna nekünk, mert lehet, hogy itt átmeneti intézkedéseket kellene alkalmazni mindannyiunk biztonsága többek között horvát barátaink biztonságának érdekében. Jó lenne, hogyha tudnánk, hogy 2014, 15, 16-ban a kifizetések hogyan valósulnak majd meg. És hát reméljük, hogy meg lesz a megfelelő rugalmasság. Jó lenne, hogyha erre egy kicsit rávilágítana a bizottság képviselője, hogy ezt hogyan fogják megszervezni. Köszönöm. Itt van a horvát kollégám, neki fogok most szót adni, kérném, hogy mutatkozzon be. Köszönöm szépen, Ivana Maletics vagyok, új parlamenti képviselő Horvátország részéről, és mindenkinek köszönöm szépen, hogy az elmúlt napokban, múlt héten és ezen a héten meleg szavakkal üdvözölték Horvátországot itt az Európai Unióban. Természetesen ezekben az előkészítő folyamatokban aktívan részt vettünk az EPA-val kapcsolatban, illetve a kohéziós politika előkészítő cselekvéseiben is részt vettünk. Hát, hogy Ján kérdésére válaszoljak, illetve hát úgy gondolom, hogy nem is nekem kell erre válaszolnom, hanem majd a bizottság képviselőinek. Én magam is inkább kérdeznék még hozzá kettőt. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy előzetes kifizetésre van-e lehetőség erre a mostani féléves periódusra, jelenlegi évben. Horvátország számára nagyon fontos, hogy az év végéig, tehát 2013 végéig megérkezzenek ezek az előzetes kifizetések, ez a költségvetési likviditások miatt számunkra nagyon fontos. Aztán beszéltünk a menedzsment és ellenőrzési rendszerekről, és ezeknek a leírásáról. Ezt a leírást júliusban fogjuk tudni elküldeni, és gondolom, hogy a bizottságnak hónapokra lesz majd szüksége ahhoz, hogy átvizsgálja ezt a dokumentumot, és hogy utána rábólincson is maga a végrehajtás megkezdődhessék. És akkor lenne még egy téma, amit szeretnék felvetni, ez az előkészítő cselekvésekre vonatkozik 2014-2020-as időszakban. Egyelőre ugye mindenki a 2013-as év második felére koncentrál, de a következő pénzügyi tervezési időszakra is oda kell már figyelnünk, pedig egyelőre úgy tűnik, hogy valahogy ilyen másodlagos jelleggel kezeljük csak a 2014-2020-as kérdéseket, pedig ezek nagyon fontosak. A bizottság képviselője beszélt a partnerségi és együttműködési eljárásról, hogy ez egyelőre gyenge, ez egy gyenge pontja az egész hálózatnak, és hogy ezt meg kellene erősíteni. Ezzel mi is egyetértünk horvát részről. Ami pedig az administratív kapacitást illeti, fejlesztési stratégiákat, szervezeti fejlesztési stratégiákat dolgoztunk ki, illetve cselekvési terveket is ebben a témakörben, és szeretném megkérdezni, hogy ebben a tekintetben mi a bizottság véleménye. Ugyanis a projektek végrehajtása és az egészséges pénzügyi kezelés, valamint a végrehajtás szempontjából ezek nagyon fontos kérdések. Köszönöm szépen, Viktor Bostinárónak adok most szót. Kedves kollégák! Emlékszem én, hogy 2008 tavaszán, miután európai parlamenti képviselővé megválasztottak Romániában, találkoztam egy horvát parlamenti képviselőkből és újságírókból álló delegációval, és akkor megkérdezték a véleményemet arról, hogy Románia hogyan élte meg a csatlakozást. Itt nem arról volt szó, hogy nekem valamilyen leckét kellett volna adnom a horvátoknak, egyszerűen csak megkérdezték, hogy mi a véleményem a csatlakozásról hogy mik a tapasztalataink, vannak-e negatív, pozitív tapasztalatok, és hogy nézzék meg, hogy Horvátország helyzete mennyire hasonlítható Románia helyzetéhez. Én most mindezek után, a párhuzamok után azt szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy az administratív és intézményi kapacitását hogyan mérik fel Horvátországnak? Úgy vélik, hogy ez a kapacitás megfelel az új kohéziós politika végrehajtásához? Ugyanis, hogyha visszanézek Romániára, visszanézek Bulgáriára, vagy a remek lengyel példára, ahol megvolt a megfelelő intézményi kapacitás, ezek a példák is mutatják, hogy mennyire fontos odafigyelni arra, hogy legyen, legyen megfelelő intézmény és menedzsment kapacitás. A kérdésem az, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy Horvátországban elkerülhetőek legyenek a problémák, hogy meglegyenek azok a szakértők, akik az EU-s alapokkal dolgoznak. Mert a saját rossz méghozzá, mondhatom, hogy nagyon rossz román tapasztalataim alapján mondhatom, hogy intézményi és jogi szempontból is igen kiegyensúlyozatlan helyzet alakult ki, és nagyon sok nehézséggel nem tudtunk megbirkózni, és katasztrofális eredményeket mutattunk. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy a bizottság mennyire tudta megvizsgálni a horvát intézményi helyzetet, és hogy a bizottság emlékszik-e mások hibáira, mondjuk a román és bolgár hibákra, és hogy megvizsgálta-e, hogy Horvátország most jobban áll-e, mint mi álltunk a saját csatlakozásunkkor, és hogy a jövőben a következő csatlakozásokkor a majd csatlakozó országokat meg tudjuk-e megfelelőképpen vizsgálni hogy a bizottság megfigyelte ezeknek az újonnan csatlakozó országoknak a történelmét, az intézményi eljárásait, a különböző tendenciákat, hogy tényleg felkészültek -e ezek az országok a kohéziós alapok kezelésére. Én úgy gondolom, hogy Horvátország az egész nyugat-balkáni régió számára példát mutat azzal, hogy hogyan kell hatékonyan felkészülni adminisztratív és regionális reformokkal az Európai Uniós csatlakozásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Viktor Jans Nielsen. Köszönöm, first. Csak egy rövid kérdésem lenne. Üdvözlöm itt a parlamentben. Úgy látom, hogy Horvátország 21 hatóságra oszlik, és a strukturális alapok menedzselése regionális szinten lesz? Tehát a projektekről szóló döntések nemzeti szinten történnek majd, igaz? Köszönöm szépen. Santos Schmidt asszony. Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Természetesen én is szeretettel üdvözlöm a horvát kollégát, olyan szakbizottságban vagyunk, amely nagyon fontos Horvátország jövőjének szempontjából. Én a területi együttműködésről szeretnék ma beszélni. Nyilván mindannyian tudjuk, hogy az alapvető téma az adott ország kapacitása, intézményi kapacitása, humán kapacitása, hogy a kohéziós és strukturális alapokat legjobban fel tudják használni. A területi együttműködés egyre fontosabb szerephez jut az EU-ban, akár egy tagállamon belüli együttműködésről legyen szó, akár pedig határokon átnyúlóról. Hogy milyen megközelítést alkalmazunk, ebből a szempontból meg kell néznünk, hogy milyen az éppen újonnan csatlakozó tagállam, és hogy a jó gyakorlatokat, a tapasztalatokat hogyan tudjuk megosztani ezzel a tagállammal. Románia és Bulgária voltak a legutóbbi csatlakozók, tehát az ő tapasztalataikat remekül fel lehet használni. Meg lehet nézni, hogy akkor milyen hibákat követtünk el és követtek el ők, és hogy hogyan lehetne az eljárásokat optimizálni. Az 500 millió, ami határokon átnyúló együttműködésre került elkülönítésre, azt felhasználták, vagy sem? Ezt optimálisan használták fel, vagy sem? Ezt szeretném konkrétan a bizottságtól megkérdezni. Köszönöm szépen, Mari Terez, Vlásák úré most a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon egyszerű kérdésem van. A partnerséggel függ össze. Hallottuk, hogy nagy kihívással állunk szemben ebben az új időben, Én szeretném megkérdezni a bizottságot, vagy a horvát tagot, hogy a jelenlegi operacionál, operacionális programokon hogyan vett részt az ország? Tehát a, és ki vett részt? Milyen formában az önkormányzatok? Köszönöm. Nem látok további kérdést. Azt, Rafael. Tehát akkor Rafaelt kérném meg, hogy válaszoljon a bizottság nevében. Örülünk, hogy itt van egy horvát kolléga, akkor utána természetesen a horvát kolléganőt, Ivánát is megkérjük majd, hogy szóljon hozzánk, de először a bizottságtól várnánk a választ. Köszönöm szépen! Először is a költségvetés, tehát 8 milliárdos allokáció van 2020-ig. Így döntött az Európai Tanács is. the IPA, e they already had the N plus 3 rule, and this Tehát eh, ez benne szerepelt a csatlakozási szerződésben is. Tehát itt eh, az N plusz 4 szabályokat alkalmazzuk, tehát az azt jelenti, hogy még egy évet kap az ország a végrehajtásig. Ami Maletics asszony kérdését illeti, a fő prioritás az idén az, hogy az ellenőrző rendszerek megfelelő módon működjenek, és hogy Horvátország megkapja a finanszírozást. Természetesen az előfeltétele a kifizetéseknek az, hogy akreditált ellenőrző rendszer legyen az országban. És Horvátországot arra kértük, hogy ne teljesen újra építse a rendszerét, hanem hogy készítse fel a rendszerét, hogy 2014 és 20 között az EPA struktúrákat alkalmazni tudja. Nagyon sok munkamegbeszélés volt az auditorok, a mi auditoraink és a horvát auditorok között. Tehát amit júliusban majd megkapunk, az jó minőségű lesz, a bizottság pedig megvizsgálja majd, hogy mennyire alkalmas a rendszer a kifizetések befogadására a csatlakozás első évében. Tehát a 2014-2020-as időszak igen, meg kell vizsgálnunk, és itt 13 program zajlik, ám a minisztériumokban hiányosak a kapacitások. Nem igazából figyeltek arra az ottani hatóságok, hogy megfelelő módon felkészítsék a minisztériumaikat. Természetesen ez ezt a feladatot meg kell oldani, és biztosak vagyunk benne, hogy a horvát hatóságok koncentrálnak arra, hogy megfelelő módon felkészítsék a minisztériumokat. Állandó kapcsolatban állunk a horvát közigazgatással, azonban a stratégiai megbeszélések jövő kedden folytatódnak, és akkor valószínűleg több információnk lesz ebben a tekintetben. A stratégia tekintetében még mindig vannak hiányosságok, és üdvözöljük a pozíciós dokumentumot, azonban ez nem elégséges. És például a megfelelő költség, megfelelő közlekedési, szállítási stratégiát is ki kell fejleszteni. Ez a stratégia az ígéretek szerint jövőre készül el. Horvátország természetesen érdekelt a közlekedési stratégia megfelelő összeállításában. A kapacitások igazuk van, és az első megbeszéléseinken, amikor előkészítettük a 2011-2020-as stratégiát, nagyon nagy hangsúlyt fejtettünk a 11-es célkitűzésre, ami az intézmény kapacitás fejlesztése. Itt az a célunk, hogy megfelelő módon működjenek az intézmények. Horvátország pillanatnyilag mindenhonnan nagyon sok segítséget kap, és nagyon sok terhet vesz magára egyidejűleg. És az EPA első komponense, hogy jöjjön a segítség Litvániából, Magyarországról, Attól félünk, hogy nem ez a probléma, hogy nincs elég segítség, hanem egyszerűen a minisztériumok kapacitása még képtelen felszívni a külföldről érkező segítséget. Tehát a legfontosabb pillanatnyilag az, hogy a minisztériumokban növeljük a kapacitást. Ami a stabilitás hiányát illeti, igen, fennáll a veszély, de Mm, viszonylag stabil környezet van, és csak remélhetem, hogy folytatódik. De igaza van, téma lehet ez. A megyék, igen. Említettem, hogy hiányosak a kapacitások, és éppen ezért szerintem bölcs döntés, hogy központot is központosított módon menedzseljék a forrásokat. De 21 megye van Horvátországban, és a megyei közigazgatások is részesei a forrásmenedzselésnek. Az önkormányzatok részvétele is lényeges, két elemet emelnék ki. Az egyik az az a tény, hogy minden eh, monitoring bizottságban képviselve vannak az önkormányzatok, hogy eh, a végrehajtást ellenőrizzék. Említettem már, hogy június 6-án, 7-én volt egy konferencia, egy 2014-2020-as felkészítési konferencia, amelyen részt vettek a horvátországi megyék és önkormányzatok képviselői. Szerintem ez most elég, de az önkormányzatok megpróbálnak nagyon nyíltak lenni. Az utolsó megjegyzésem, Sanchez Schmidt asszony kérdésére azt válaszolnám, hogy Horvátország nagyon érdekelt és nagyon aktív volt, például a Dunai stratégiában. Megpróbál a többiek tapasztalatából tanulni, de Horvátország nagyon érdekelt az Adria Unió stratégiában. Természetesen megpróbálunk mi is mások tapasztalataiból okulni. Tehát itt nem csak szlovéni, hanem Ausztria tapasztalataiból is. Februárban volt például Zágrában egy stratégiai megbeszélés, azonban ez nem elég. Többet kell tennünk, de horvát partnereink részéről nagy érdeklődést tapasztalunk, hogy a nyugat-balkáni együttműködést előmozdítsák. Decemberben, múlt decemberben volt egy szeminárium többek között, ahol közbeszerzési információkat közvetítettünk. Ez sem elégséges, de mégis egy első alkalom volt, hogy Horvátország tanulhasson ezen a téren is a többiektől. Köszönöm. Ivana, szeretnél valamit hozzáfűzni? Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy eh, hálás vagyok a eszmecseréért, hogy eh, a horvát jelenlegi helyzetet megvizsgáljuk. És nagyon örülünk, hogy ilyen eszmecserék vannak, hiszen ezek a horvát parlamenti vitákat is jótékonyan érintik. Horvátország számára a kohéziós politika nagyon nagy szerepet játszik, nagyon nagy befolyása van. Abban a tekintetben, hogy a források hol kerülnek befektetésre, de nagyon fontos a prioritások átgondolása is. És egész Horvátországban nagy figyelemmel kísélik ezeket a rendezvényeket. Folytatjuk a kommunikációt a helyi és az állami szintek között. Van nemzeti programok természetesen, de a régiók nagyon aktívak, és a régiók szeretnék a folyamat részét képezni. És Horvátországban természetesen érdekeltek vagyunk az operacionális programokon, a stratégiákban. Nemzeti szinten dőlnek el a stratégiai kérdések. Itt döntünk a prioritásokról, 11 tematikus prioritás van, és mindegyikük nagyon vonzó. És azt is látom, hogy a kormányzatunk is megpróbál itt mindent alkalmazni, és hogyha mindenre koncentrálunk, akkor hát az egyes kérdések kevesebb figyelmet kapnak. De nagyon, finom, nagyon fontos, hogy a bizottság is segítsen nekünk. Horvátország igyekszik maximálisan koncentrálni. 2010 és 2020 között 8 milliárd euró jön a kohéziós alapokból, és nagyon fontos a vidékfejlesztés. A vidékfejlesztés közel áll a kohézióhoz és hét év alatt nagyon nagy mennyiségű forrás kapunk a regionális fejlesztésre. Fontos, hogy megfelelő módon kerüljön felhasználásra ez a 8 milliárd. És mindenképpen gyorsítanunk kell a fejlesztést, minden tagállamban ez volt a helyzet. Nem vettük eddig részt az európai költségvetés kialakításában, de most mi is befizetünk majd az európai költségvetésbe, miután eléggé felfejlettünk és képesek leszünk befizetni is, és ne csak pénzt kérjünk a fejlesztésünkre. Ezek a témák tényleg nagyon fontosak, és fontos a tudatosítás, a figyelemfelhívás, és említenem kell még a koordinációt, az együttműködés a minisztériumok között. Néha úgy érzem, hogy a regionális fejlesztési minisztérium, amely elsősorban felelős a kohéziós politika alkalmazásáért, nem kap megfelelő támogatást mindig a többi minisztériumtól. Esetleg javasolhatjuk a litván elnökségnek, hogyha megszervezik az informális miniszteri szintű találkozót a regionális politikáról, ne csak regionális fejlesztési minisztereket hívjanak meg, de pénzügyminisztereket is. Hiszen a pénzügyminiszter legyen tudatában, hogy a kohéziós politikának milyen jelentős kihatásai lehetnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy Rafael Gulé expozíja után meghallgathattuk a horvát véleményt is. Sean Kelly egy kicsit később jött, de mindenképpen szót adok neki, mert nagyon jelentkezik. Minden jót kívánok Horvátországnak, és hogyha megnézem a dokumentumokat, akkor azt nézem, hogy nagyon sok hasonlóság van Horvátország és az én országom között. Hasonló méretű ország, a lakosság hasonló, a GDP is nagyon hasonló. Structural cohesion funding. És az infrastruktúra fejlesztés is nagyon fontos. És Írország, a Kelt, a Tigris is jó példát mutatott az infrastruktúra építésben. Tehát segíthetünk Horvátországnak, és az export-import mérlegünk eléggé korlátozott, de az a benyomásom, hogy Horvátország nagyon jól felkészült az Európai Uniós tagságra, és a strukturális és kohéziós alapokból szerintem Horvátország nagyon gyorsan fel fog fejlődni. És így teljes európai sikernek lehetünk majd megint tanulni az Európai Unión belül. És valószínűleg Horvátország is Európa vezető országai közé tartozik majd a GDP tekintetében. hogyha negatív dolgokat is hallunk Európáról, akkor gondoljunk arra, hogy most Litvánia elnök, Lettország az eurozóna tagja lesz, tehát azért nem csak sikertelenségről szól ez a dolog. Köszönöm, Sean! Azt hiszem, hogy az ő tengerpartjuk talán még egy kicsit szebb is, mint a ti tengerpartotok, de egyébként nagyon hasonlítotok, igazad van. Szeretném most lezárni ezt a pontot. Rafael Gulennek és Ivana Miletisnek. köszönöm, hogy eljöttek. És most szeretnék átmenni a következő napirendi pontra. Ez a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása. Muchas gracias. Bien, se trata de un, del reglamento presentado por la Comisión, una modificación. Köszönöm szépen. Egy olyan rendeletről van szó, rendelet tervezetről, amelyet az Európai Bizottság készített. A személyszállítási, vasúti személyszállítási szolgáltatások változásáról van itt szó. Tudjuk, hogy itt a versenyképesség növelése és a harmonikus, fenntartható gazdasági növekedés a fő cél. A rendelet a közszolgáltatási kötelezettséget és más egyéb pontokat is tisztáz, intézkedéseket javasol a nagyobb átláthatóság érdekében, emellett egy definíciót is, meghatár, fogalom meghatározást is olvashatunk a dokumentumban. A szolgáltatási kötelezettségről tudjuk, hogyha egy bizonyos útszakaszon nincs szolgáltatás, akkor a kormányok esetében hivatkozni lehet, a kormányok hivatkozhatnak erre a szolgáltatási kötelezettségre, és az üzemeltetőnek ebben az esetben még a nem nyereséges útszakaszon is üzemeltetnie kell a vasúti személyszállítást. Továbbá Összességében elmondhatom azt, hogy egyetértünk a javaslattal, egyedül nyelvi változtatásokat próbáltunk véghez vinni a különböző módosításaink révén, illetve fogalom meghatározásokat, magyarázatokat kértünk, milyen, mit értünk városi központi terület alatt, avagy vidéki területek alatt. Korábban sokkal világosabbak voltak ezek a fogalmak, illetve az illetékes helyi hatóság esetében is fogalom meghatározást kértünk, tehát gyakorlatilag azt szeretnénk, hogy világosabbak legyenek egyes fogalmak, illetőleg a megfogalmazásban változások történjenek, de alapvetően úgy gondolom a rendelet ben a legtöbb definíciót meg kellene tartani, a régi definíciókat, és ezek sokkal világosabbak is, mint a bizottsági által bevezetett új definíciók. Tehát ezeket az új definíciókat törölni szeretnénk, mert ezek csak zavart keltenek. A bizottsági javaslat egy szélesebb kontextusban értelmezendő, ez a negyedik vasúti csomag, amely sok-sok új javaslatot tartalmaz összességében. Köszönjük, mondja az elnök. Úgy látom, az árnyék jelentéstevők nincsenek itt, akkor az a többi kolléga következik, Vlaszak képviselő. Ön is árnyék jelentéstevő? Köszönöm szépen, elnök asszony. Cseh nyelven folytatom felszólalásomat. Szeretnék megköszönni a jelentéstevőnek ezt a javaslatot, amelyet kidolgozott. Összességében mindenképpen támogatni tudjuk azt, de egy fenntartással, ugyanis a vasúti csomag fő célja, hogy megnyíljon a piac, nőjön a verseny, csökkenjenek az árak a fogyasztók számára. Mindezek olyan célkitűzések, amelyeket támogatni tudunk. de nem gondoljuk azt, hogy a szóban forgó szerződéseket ki kellene bővíteni. Ugyanis előfordulhat, hogy a megtakarítások nem haladják meg a költségeket. Úgy gondolom, a szabad versenyre kellene támaszkodnunk, ugyanis, hogyha ezeket a szóban forgó szerződéseket megnyitjuk, ez azt eredményezheti, hogy a kisebb megbízások esetében nem történnek megfelelő megtakarítások, problémák alakulnak ki, ezt nem tudjuk támogatni, ezért ezzel kapcsolatosan módosítót fogunk benyújtani. Köszönöm. Más felszólaló nincs a listán, mondja az elnök, úgyhogy akkor azt hiszem ezt lezárhatjuk. Hogyha csak a jelentéstevő nem kíván még valamit hozzáfűzni, köszönöm szépen Vlaszak úrnak, meg fogjuk vizsgálni a fenntartását, de alapvetően ezzel azt hiszem nincs gond. Köszönöm szépen, a módosítások benyújtásának határideje szeptember lenne, ezt javasolnám ugyanis az illetékes szakbizottság a TRAN november végén szeretne dönteni a szakbizottságban, tehát szeptember 12-e délig 12 óra lenne a módosítók benyújtásának határideje. Mondom azoknak, akik esetleg módosítókat szeretnének benyújtani. 20-as napi rendi pont. Mary Therese Sanchez Schmidt jelentés a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságra vonatkozóan. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint ahogy Rosa is elmondta már, az interoperabilitással kapcsolatban ez az egész negyedik vasúti csomag részét képezi. És hát ebből következik, hogy a téma rendkívül technikai jellegű, ezért borzasztóan bonyolult is. Nagyon örülök annak, hogy eh, mégiscsak megvizsgáltuk ezt a kérdést, és hogy véleményt lehet erről készíteni. Megvizsgáltam a bizottság javaslatát, és annak ellenére, hogy technikai jellegű téma ez az interoperabilitás, azért ne felejtjük el, hogy a területi kohézió, a regionális fejlesztés és a határokon átnyúló közlekedés is ide tartozó téma. Hogyha leegyszerűsítjük a kérdést, akkor arról van szó, hogy akármilyen személy vagy teherszállító vasút akárhol haladhasson és áthaladhasson az Európai Unió területén. Franciaország déli részéről származom, a spanyol határ mellől, és van egy Perpignan-Barcelona gyorsvasút vonal, amely jelenleg éppen nem működik, pedig az infrastruktúra felállt, és interoperabilitási probléma miatt ez a vonat nem tud közvetlenül áthaladni a Perpignan-Barcelona útvonalon, tehát vannak ilyen összeegyeztethetetlenségi problémák, a technika megvan, az infrastruktúra megvan, a sinek megvannak, a gyorsvasút mégsem közlekedik. Tehát a különböző nemzeti vasúti rendszerek összehangolására lenne még némi szükség. Történelmileg a háborús időszakokban szándékosan úgy építették meg a sineket és a rendszereket, hogy ne lehessen átlépni a határokat, hogy például egy ellenséges vonat ne tudjon fegyvert szállítani egy másik országban, ne legyen képes átlépni a határt és tovább haladni az adott ország sínjein de hát ez a háborús időszak most már nem számít azért mégsem valóságnak, már jó néhány évtized óta, úgyhogy jó lenne, hogyha az infrastruktúrákat most már a jelenlegi békés helyzethez igazítanánk elkészült januárban a bizottság negyedik vasúti csomagja, aminek a célja az egységes európai vasúti térség létrehozásának megvalósítása, a verseny erősítése és a vasúti közlekedés költségeinek csökkentése, ezek tehát a legfontosabb célkitűzések. Ezek a reformok jelentős hatást gyakorolnak a tagállamokra, a régiókra, a helyi közösségekre, a vasúti rendszer szereplőire, az utasokra, a polgárokra, és a mi szakbizottságunk, a Regi Bizottság véleményt kell, hogy készítsen ezekről a reformokról. Az interoperabilitási irányelv reformjának célja az, hogy a széttagoltságot csökkentse és a költségeket csökkentse a vasúti ágazatban, és így optimális biztonsági színvonalat tudjunk garantálni. Akkor most nézzük meg, hogy az engedélyezési rendszer hogyan működik a vasúti térségben. Hát ez meglehetősen bonyolultan működik. Két évig is tarthat egy ilyen folyamat, és akár 6 millió eurót is igénybe vehet, ezt mindenki vésse a fejébe ezt a két adatot. Összesen 11 ezer nemzeti műszaki és biztonsági szabály létezik most, és az Európai Vasúti Ügynökségnek pusztán normatív szerepe van az a feladata, hogy a kölcsönös átjárhatóságra vonatkozó minimum követelményeket kidolgozza, és hogy a nemzeti szabályok sokaságát valahogy csökkentse, és a vonatok biztonságos és zavartalan haladását lehetővé tudja tenni. Tehát a járművek üzembehelyezési engedélyével a saját nemzeti területen az egyes nemzeti hatóságok foglalkoznak, úgyhogy ezek az engedélyezések és biztonsági tanúsítások elég lassan születnek meg, és mint mondtam, ezek két évig is tarthatnak ezek az eljárások. Az engedélyezési eljárás költségei országonként elérik a mozdonyok árának a 10%-át, és a, ha mozdonyokat három tagállamban is használják, akkor ez az összköltség akár 30%-kal is emelkedhet. Ráadásul a forgalomba hozatal egyre több engedélyhez, tanúsításhoz, tanúsítványhoz van kötve, ezért ezt a rendszert is egyszerűsíteni kellene. A bizottság javaslatát nagyon sokan egyenesen forradalminak minősítették, ugyanis az üzembe helyezési engedélyezést ez szeretné leegyszerűsíteni, sőt megszüntetni, és kizárólag egy forgalomba hozatali engedélyezést tartana meg, amely felgyorsíthatná a vonatok és mozdonyok munkába állását. Egy további újítás lenne, hogy a bizottság a normatív tevékenységek mellett működési feladatkört is adna az ügynökségnek, és akkor a tanúsító igazolványok vagy igazoló tanúsítványok összegyűjtését követően az ügynökség állítaná ki magát a forgalomba hozatali engedélyt, és ez óriási előrelépés lenne. De azért meg kell néznünk, hogy a szeretnénk-e hogy a forgalomba hozatali engedélyek teljesen kikerüljenek nemzeti hatáskörből, és minden az ügynökség kezében folyjon össze. A bizottság valódi egyszerűsítést akar, és ezt mindannyian akarjuk, hogy tényleg egységes európai közlekedési térség jöhessen létre, és hogy a kérelmezők gyorsabban megkaphassák a fontos tanúsítványokat és engedélyeket. de azért a forgalomba hozatali engedéllyel kapcsolatban lehetnek esetleg kockázatok is. A 20-as módosításra szeretném külön felhívni a figyelmet, ugyanis a bizottság véleménye szerint az ügynökség helyettesíteni fogja a 27 nemzeti biztonsági hatóságot, de nem biztos, hogy az ügynökségnek megvan erre kapacitása, úgyhogy lehet, hogy a bizottság túlbecsüli az ügynökség kapacitását, és a technikai engedélyezéseket nem fogja bírni az ügynökség. Ráadásul csak is kizárólag a közlekedési vállalatoknak kellene állniuk a forgalomba hozatali engedélyekkel kapcsolatos költségeket, de ezek a költségek túlzottan magasak lehetnek, és ezek el fogják ijeszteni az új piaci szereplőket. Mondjuk a francia SNCF vagy a Deutsche Bahn valószínűleg megél, de mi történik azokkal a kis vasúttársaságokkal, amelyek most szeretnének belépni a piacra, én ugyanis úgy gondolom, hogy a kérelmezőknek és a vasúti kocsik és mozdonyok gyártóinak is kellene egy részt vállalni ezekből a terhekből. A június 10-i tanácsülésen megszületett egy kompromisszum, és szeretnék erre egy pillanatra visszautalni, ugyanis amikor a tanács végre csinál valami jót, ami nem mindig így van, de amikor a tanács tényleg valami jót létrehoz, akkor ezt kellene támogatnunk, méghozzá hangosan támogatnunk. Ebben az új felépítésben az ügynökség egyfajta egyablakos rendszerben valósítaná meg a forgalomba hozatali engedélyeket, ami tényleg egyelő versenyfeltételekhez juttathatna mindenkit. Az engedélyek benyújtásakor fel kell tüntetni, hogy melyik területen kívánják ezt a vasutat alkalmazni, és akkor az ügynökség kiszervezné a megfelelő érintett területi hatóságnak a technikai ellenőrzéseket, és akkor így tényleg helyszintű lenne az ellenőrzés. Plusz egy hónap áll rendelkezésre, hogyha plusz dokumentumokat kell bekérni, illetve négy hónap áll rendelkezésre az ellenőrzések elvégzésére, és ez után kellene az ügynökségnek véleményt mondani. Hogyha valamilyen probléma van, akkor lenne egy arbitrázs lehetőség, ahol a kérelmezők, illetve az ügynökség közötti vitákat lehetne tárgyalni. Ezen kívül 27 nemzeti nyilvántartás helyett egyetlen európai jármű nyilvántartását javasolja a mi véleményünk, Ami a pótalkat részeket illeti, ezek szintjén is harmonizációt kellene végezni, hogy az európai piac zavartalanabban működjön, és az ügynökségnek az RTMS rendszereket is figyelnie kellene, és itt is egyfajta koordinációs szerepet kellene megvalósítania. Végül és szeretném még elmondani azt, hogy a használati területet ki kellene szélesíteni a legközelebbi határon túli vasútállomáshoz is, mert így a határokon átnyújtó vasúti közlekedés zöggenőmentesebb lenne. És beszélnem kell még az átállás határidejéről. Az Európai Ügynökségnek és a nemzeti hatóságoknak nagyon sok feladatot kell elvégeznie, ezért az átültetés határidejét én két évről három évre növelném, és ennek ellenére azért úgy gondolom, hogy két év után a bizottságnak jelentést kellene készítenie a parlament és a tanács irányába, hogy az ügynökség az új hatásköreit tudja teljesíteni vagy sem. Elnézést kérek, hogy ilyen sokáig beszéltem, de nagyon fontosak ezek a módosító indítványok a területi kohézió szempontjából. Nézzük akkor most a módosításokat. A bizottság véleménye szerint az Európai Unióban a 80-as évek óta nagyon sok területen elmaradnak a vártól a vasúti fejlesztések, az infrastruktúrák romlanak, és a gördülő állomány minősége is megromlott. Ezért nem annyira vonzó már a vasúti közlekedés vagy a vasúti befektetések elérése. Ezen a helyzeten mindenképpen változtatni kell helyi és regionális szinten. Vonzóbbá kell tehát tennünk a vasúti közlekedést és a vasúti befektetéseket. Köszönöm szépen, Mári Terez. Point I would like to... Köszönöm. So if the colleague is still there... Most. Szerintem még én vagyok. So now Olgi Vlaszek. Vlasza kolléga következik, és később majd visszatérünk még az előző napi rendi pontra. Köszönöm szépen! Először is szeretnék köszönetet mondani Sánchez Schmidt asszonynak, amiért ilyen alapos munkát végzett. Mert sok-sok kérdésemet gyakorlatilag előjáróban meg is válaszolta. A jelentés úgy gondolom nagyon nagy előrelépés, és szeretném elmondani azt is, hogy jelen pillanatban a nemzeti hatóságok végzik az engedélyeztetést, és sok esetben problémák merülnek fel a szükséges dokumentumokkal kapcsolatosan. Például különböző díjak fizetendőek a működtetésért a különböző tagállamok között is, így például ezt láthatjuk Németország és a Cseh között is. Nem szeretném elismételni mindazt, amit a jelentéstevő egyszer már elmondott, de tényleg nagyon fontosnak tartom, hogy megvizsgáljuk, hogy az Európai Ügynökség valóban képes-e mindezen feladatok ellátására. Egy további fontos kérdés a költségek kérdése. Sok esetben a költségek olyan magasak, hogy végül is kétoldalú megállapodások megoldásához folyamodnak, Fontos tisztázni a kérdést, hogy hogyan lehetne a költségeket csökkenteni, hogy ne kelljen bilaterális megállapodások eszközéhez nyúlni. Továbbá az 1-től 4 hónapig terjedő engedélyek esetében megfelelően kell meghatározni a fizetendő díjat is. Ami a végrehajtást illeti, ez egy nagyon összetett feladat lesz, a kettőről három évre történő növelés nem lesz egyszerű. Fontos az, és fontos továbbá az, hogy minden tagállam részt vegyen ebben a megállapodásban, és betartsa azt, végrehajtsa azt máskülönben, a rendszer össze fog omlani, nem fog működni. Köszönöm szépen, és támogatni fogom a jelentést. Ön is tevő? Így van, ugye? A válasz sajnos mikrofonon kívül érkezett. Oui. Oui, effectivement, je suis euh, shadow rapporteur. Igen, igen, én is árnyék jelentéstevő vagyok a kormányzási szempontok szempontjából a negyedik vasúti csomagnál. Ez akkor most azt jelenti, kérdezi az elnök asszony, hogy hozzá is szeretne szólni? nem, nem nagyon értem, hogy mit szeretne, mert ugye itt három eleme is van a csomagnak, ön melyiknél árnyék jelentéstevő? Ça marche ou ça marche pas Oui, ça marche. Oui, effectivement, je suis également euh, sur euh, l'intérêt. Az interoperabilitás szempontjából is árnyék jelentéstevő vagyok, igen. és hogyha megvizsgáljuk a preambulum bekezdéseket, akkor ott beszélünk a versenyről és a piac liberalizációjáról, viszont a módosító indítványoknál megjelentek azok a, a gondolatok, amiket én is szerettem volna hozzátenni a szöveghez, úgyhogy egyetértek ezekkel a módosítókkal. Hogyha lesz még valami gondolatom, akkor esetleg benyújtok újabb módosító indítványokat, de egyelőre ennyit szeretnék elmondani, tehát az eddig benyújtott módosítókkal egyetértek. Rendben van, akkor a bizottságnak is szót fogok majd adni, de előtte talán Mari éreznek, nem is tudom, hogy mi legyen a sorrend. A bizottságé lesz először a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném Sánchez Schmidt asszonynak megköszönni a jelentést az interoperabilitásról. A bizottság úgy gondolja, hogy egy nagyon jó, nagyon alapos munkát végzett. A egységes európai jármű nyilvántartás mindenképpen hozzájárul majd az egységes európai vasúti térséghez. Nagyon fontos, hogy tovább is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A egységes európai jelzőrendszer felé vezető úton. Nagyon fontos az, hogy az Európai Vasúti Ügynökség legyen az a testület, amely egységesíti ezeket a jelzőrendszereket. Ezek pedig egy picit eltérnek az előadó ambícióitól. Tehát mi igazából egy kicsit ambiciózusabb munkát vártunk volna a szakbizottságtól. Az Európai Vasúti Ügynökség ügynökében, ami pedig az átmeneti időszakot illeti az új engedélyezési folyamatig, az Európai Vasúti Ügynökség már végzi az előkészületi munkákat, és a források tekintetében is megvizsgálja, hogy hogyan tudja elkezdeni majd a tevékenységet. Úgy véljük, hogy elegendő forrás áll rendelkezésre, és elképzelhető, hogy az általunk javasolt két évnél hosszabb lesz az átmeneti időszak. De ebben a tekintetben nem támogatjuk az előadó módosítóját az átmeneti idő viszonylatában. Az ERA, az Európai Vasúti Ügynökség a határidők meghosszabbítása érdekében azt javasolta, hogy ebben az esetben jogbizonytalanság lépne fel. És így a vasúti szektor versenyképességének a növelése is veszélybe kerülne. A többi módosító inkább technikai jellegű, ezeket részleteiben is meg kell vizsgálni. Például az alkatrészekről szóló módosító, vagy pedig az alkatrész, alkatrészek hozzáférhetőségével kapcsolatos módosító. Ez egy olyan terület, ahol a koordinációt lehet jobban megoldani önkéntes standardizáció alapján, szabványosítás alapján. Az összes módosító, amely delegált jogi aktusokra vonatkozik a bizottság részéről visszafogott fogadtatásra került. Mari Terez, nem tudom, hogy szeretnéd -e lezárni a vitát a végső megjegyzéseiddel? Igen, szeretném, elnök asszony, köszönöm a szót. Gondolom, hogy abban mindannyian egyetértünk, hogy meg kell oldani a vasúti piac széttagoltságát, és el kell tüntetni a különbségeket a tagállamok között. Lássák úr is az imént említett néhány ilyen sajnálatos példát a saját tagállamának kapcsán. Valóban vannak kérdések azzal kapcsolatban, hogy az ügynökségnek lesz elég kapacitása arra, hogy ezeket az új feladatköröket, ezeket a technikai felelősségeket el tudja látni. Éppen ezért javasoltam azt, hogy az átállás határideje ne két év legyen, hanem három év. Gondolom ezzel kapcsolatban mindenki elmondja majd a saját véleményét. Azok a képviselők, akik tisztában vannak a valósággal, valószínűleg egyetértenek majd velem abban, hogy ki kell tolni ezt a határidőt. Vlasák úrnak igaza van abban, hogy nagyon fontos, hogy minden egyes tagállam hajlandó legyen ezt a játékot a megfelelő szabályok szerint tovább játszani. Hogy protekcionizmusról van-e szó vagy sem, úgy gondolom, hogy azért nem, de hát az Európai Unió számára óriási kihívás, hogy legyen egy egységes európai vasúti térség. Nagyon örülök annak, hogy a közös európai járműnyilvántartásra vonatkozó javaslatom támogatásra talált itt a kolléga körében, hiszen hogyha egységes vasúti térséget akarunk, akkor egységes nyilvántartásra is szükségünk van. Ez csak szoros együttműködéssel jöhet létre, mind a tagállamok, mind pedig a vasúti ágazatban működő társaságok együttműködésére szükség van. Antonio Machado mondta azt, hogy ez olyan piac, amiben útközben születnek majd meg a jó lehetőségek. Hát én úgy gondolom, hogy a fejlődés, a fejlesztés az folyik, és nekünk folyamatosan alkalmazkodnunk kell ehhez, folyamatosan építkeznünk kell. Nehéz időszakban vagyunk, válságos időszakban, bizonytalan időszakban, de én úgy gondolom, hogy ebben a nehéz időszakban a közös vasúti térség nagyon sok pozitívumot hozhat. Köszönöm szépen. Azt javasolnám, hogy határozzuk meg a módosítók benyújtásának határidejét szeptemberre. Szeptember 12-e déli 12 óra lenne a határidő, hiszen nem kell sietnünk, így több időt szánhatunk a módosítókra. Most visszatérnék az előző napi rendi pontra, és meg szeretném kérni az urat, hogy reagáljon eh, a jelentéstevő megjegyzéseire. Köszönöm szépen az előadónak, hogy ebben a rendkívül összetett témában ilyen összefogó szöveget tudott megalkotni. Itt arról van szó, hogy eh, a vasúti ágazat piaci részesedését hogyan tudnánk növelni, és a szolgáltatásokat hogyan tudnánk jobb minőségűvé tenni. Ezen kívül arról is szólunk, hogy Európa különböző régióit hogyan lehetne jobban összekötni, illetve a különböző közlekedési módokat hogyan lehetne jobban összehangolni. Az előadó úgy gondolom, hogy jól rávilágít azokra a problémákra, amelyek felmerülnek a vasúti piacon, különösen a közszolgáltatásokra vonatkozó kérdésekben. Vannak olyan történelmi jellegű gazdasági szereplők, amelyek egyszerűen kizárják az új piaci szereplőket, és ez nem megfelelő. Több átláthatóságra, jobb átláthatóságra van szükség, és a közbeszerzéseket is általánosabbá kell tenni három megjegyzést engedjenek meg a bizottság részéről. Olyan témákra szeretnék rávilágítani, ahol nem tudjuk feltétlenül támogatni a módosítókat. A kettes módosító az első, amely az illetékes helyi hatóság definíciójára vonatkozik, számunkra a local, a helyi rendkívül fontos. Ezt a definíciót egyébként a rendelet egy másik részével párhuzamosan kell olvasni, a belső gazdasági szereplő definíciójával együtt, hiszen a belső gazdasági szereplőket, a nemzeti gazdasági szereplőket nyilván az illetékes helyi hatóság fogja vizsgálni. Nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha nincsen közbeszerzés, csak egy közszolgáltatást egyszerűen kiadnak egy belső szolgáltatónak. Ez egy kivétel, de ehhez mindenképpen megfelelő átláthatóságot kell biztosítanunk. A jelenlegi rendelet ebben a tekintetben nem fog, megváltoztat, nem, nem fog megváltozni, és ez kimondja, hogy csak helyi esetekben történhet meg az, hogy azt a kivételt alkalmazzák, hogy nem kell közbeszerzést kiírni, hanem egy közszolgáltatást kiadhatnak egy adott gazdasági szereplőnek. Tehát ez csak helyi szinten történhet meg, regionális szinten vagy nemzeti szinten mindenképpen közbeszerzés kiírására kell, hogy sor kerüljön. A második pont a hármas módosító indítvány, amely a közszolgáltatási kötelezettségek hatájáról beszél, a közlekedési közszolgáltatásokról. Itt az előadónak az a javaslata, hogy töröljük ezt a részt, tehát töröljük ezt a kiegészítést a közszolgáltatási kötelezettségeknél, de én úgy gondolom, hogy a hálózat nagyon fontos és pozitív kifejezés és fejlemény. Itt a közszolgáltatási szerződésekről van szó, ez nem csak egy közlekedési vonalra vonatkozik, hanem egy koherens rendszerre, tehát közlekedési vonalak koherens rendszerére vonatkozik egy ilyen szerződés, úgyhogy szerintem fontos ez a szövegrész. És ezzel azt is elismerjük, hogy keresztfinanszírozásra is lehetőség lesz, a profitot termelő és a profitot nem termelő vonalak között, így a közszolgáltatások rendszere optimizálható lenne. Tehát ez a lehetőség szerintem értékes. Ez az új definíció, amit a bizottság hozzátett a szöveghez, bír hozzáadott értékkel. Szerintünk ez szükséges és arányos, annak érdekében, hogy a közszolgáltatási szerződések is megmaradjanak, illetve a kereskedelmi szerződések is megmaradhassanak a saját szintjükön. Aztán a de minimis küszöb emelésével kapcsolatban is van itt egy módosító. Arra vonatkozik a de minimis küszöb, hogy milyen értékű szerződéseket lehet közvetlenül kiadni. Itt ugye azokra a szerződésekre vonatkozik ez, amelyek kis jelentőségűek, mi 150 ezer kilométernél kevesebb személyszállítási közszolgáltatás nyújtására gondoltunk, és az előadó ehhez képest másfél milliót javasol. Ez azért óriási eltérés. Az 500 ezret el tudjuk esetleg fogadni itt kompromisszumként a bizottság részéről. Nyitottak vagyunk a további vitára, várjuk a megjegyzéseket az előadó részéről, és kérdésekre is természetesen igyekszünk válaszolni. Köszönöm szépen, Rossza, nem tudom, hogy szeretnél erre válaszolni. Köszönöm. És köszönöm szépen a hozzászólásokat. Szeretném elmondani, hogy miért vannak ezek a módosítók. Átláthatóság. Az átláthatóság volt a rendelet megváltoztatásának, módosításának az egyik legfontosabb szempontja. Itt elsősorban a helyi hatóság fogalom meghatározásáról van szó. Úgy gondoltuk, hogy a jelenlegi fogalom meghatározás megfelelő, hiszen itt a városi agglomeráció is hozzájön, és ez pedig szerintem egy kicsit összezavarja a dolgot. Nem tudom, hogy itt most miben tudunk majd megállapodni. Én úgy gondolom, hogy a régi definíció jó. Akkor itt most nézzük a hálózati hatásokról a hármas módosításban. Itt természetesen egyensúlyt kell létrehoznunk a kereskedelmi hálózatokkal a rendelet jelenlegi fogalom meghatározása szerintem teljesen világos. Hát itt van a közszolgáltatás, és ez semmilyen problémát nem okozott az elmúlt években a végrehajtás során. A bizottság új megfogalmazásában itt bizonyos dolgok kizárásra kerülnek, itt csak is a, a helyi, regionális vagy szubnacionális hálózatokról beszélnek. Mi ezt szeretnénk törölni. Mit értünk ez alatt? A hálózatokban rejlő lehetőség fogalom alatt. De biztos vagyok benne, hogy megállapodhatunk a hatos módosító, itt a kilométerek számáról van szó. Megnézzük, hogy szeptemberig milyen módosítókat nyújtanak még be, de itt valószínűleg lesz változtatás. Köszönöm szépen! Köszönöm, akkor áttérünk a csomag utolsó elemére. Az Egységes Európai Vasúti Térség létrehozása. Riahim, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt uh, simán átcsúszunk a témámra, Mari Teres témájáról, tehát minden zökkenés nélkül áttérhetek, főleg a vasúti szállításban nagyon messze vagyunk az Európai Egységtől. Hogy ezt a problémát egy kicsit jobban kidomborítsam, két történetet mesélek el. 1997-98-ban a poznanyi polgármester jött el hozzám, és az Európai Egységről beszélgettünk. Természetesen a berlini fal leomlása után az Európai Uniónak szüksége volt a keleti bővítésre, ide tartozik Lengyelország, ugyanúgy, mint a balti országok, Csehország, Magyarország, Szlovákia és a többiek. Azonban, ami az Európai Egység jelenti, ez itt az a mobilitás, az emberek, a szolgáltatások és az áruk mobilitása. Tehát a mobilitás az európai társadalom szimbóluma. A javaslatom az volt, hogy egyezünk meg abban, hogy az Európai Egység létrejön, hogyha az úgynevezett színházi vasút Berlin és Poznany között létrejött. 1920-ig megvolt ez a lehetőség, a poznanyiak a munka után beülhetek a vonatba, nyolckor a színházba ültek Berlinben, és a színházi előadás után ittak még egy sört, és visszautaztak Poznányba. Éjfél után ott voltak, és másnap reggel megint mehettek dolgozni. Jó, lehet, hogy egy órával kevesebbet aludtak, de ez volt az egész. Hogyha ezt az állapotot elértük, és egy, megállapodtam Grabelni kollégámmal, akkor megvalósult az Európai Egység. Ettől azonban nagyon messze vagyunk. A következő példa, Jövő héten a közlekedési bizottság meglátogatja Nyugat-Lengyelországot, és megnézi, hogy milyen kapcsolat, közlekedési kapcsolat van az Odara és a Neisse folyókon át. Katowicében kezdjük, Berlintől kb. 600 kilométerre van, tehát azért nincs olyan messze. És vonattal akartam Berlinből Katowicébe menni. New Yorkban, New Yorkba egyszerűbben eljutok, mint Berlinből Katowicébe nincsen átszállás nélküli lehetőség, tehát vagy elmegyünk Csecsénbe, vagy elmegyünk Varsóba, vagy, vagy bárhova, 9 óra minimum, vagy pedig vicinálisokkal háromszor, négyszer átszállunk, és ugyanúgy 9 óráig vasutazunk. Én ezt botrányosnak tartom. És pont az a közlekedési mód, amely az Európai Unió országait közel hozza egymáshoz, amely fenntartható, amely környezetbarát, pont ez van a lehető legmesszebb attól, hogy európainak nevezhesse magát. A negyedik vasúti csomag van előttünk, nem ok nélkül, hiszen ahogy már az interoperabilitás témájánál, amelyről Mariterés szólt, az infrastruktúra kérdésénél is, még a kisállamiság és a protekcionizmus uralkodik. Itt pedig át kell vágnunk a gordiózi csomót, ahol a nagy határokon áthaladó vasúti szakaszokról van szó, ott ne legyen nemzeti egoizmus. De most jön a nagy de a regi részéről. A határokon átnyúló forgalom és az interkontinentális forgalom más. Azonban eh, ne öntsük ki a gyereket és a fürdővízzel ahol nemzetközi forgalom van, ott szükséges a harmonizáció, és szükséges a modernizáció. Azonban helyi, regionális szinten nagyon sok vasúti szolgáltató van, tehát itt vannak kis nyomtávú vasutak, kis vasutak, és így tovább. Ezeknek nincs szüksége európai szabályzásra, azért mert nincsenek bekötve a nemzetközi sínhálózatba. És itt ismét tegyünk különbséget a között, hogy mi szükséges európai szinten, és hol hagyjuk a dolgot a szubszidiaritásnak. Tehát itt természetesen nem kell a nagy európai bunkót lóbálni, hiszen ahol működik, és ahol helyi szükségletek uralkodnak, ott nem kell európai szinten belenyúlni. Ott helyi szinten tudják, hogy nekik mi a jó, mi a szükséges. A módosítóimat ebben a szellemben fogalmaztam meg, a kollégák figyelmébe ajánlom őket. Remélem, hogy módosítókat nyújtanak majd be, örülök az eszmecserének, és közösen megpróbáljuk majd a közlekedési bizottsági kollégákkal ezt megtárgyalni. Köszönöm szépen. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Jean-Jacques Opissa. Merci, Madame la Présidente. Je veux... Elnök asszony, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, mert az előadó tényleg odafigyel arra, hogy a helyi közösségeket hogyan lehetne jobban bevonni a vasúti közlekedésbe. A TRAN szakbizottságban előadó voltam ugyanebben a kérdésben, úgyhogy én is a gyakorlatias megoldásokat tudom előnybe helyezni, amelyek a szubszidiaritás elvét maximálisan figyelemben tartják. Tehát minden egyes rendszernek helyi szinten és az adott sajátosságoknak megfelelően kell működnie. Szeretném felhívni a figyelmet azokra a pontokra, amelyek számomra nagyon fontosak. Az alapvető szolgáltatásokat külön kell választani, és maximális átláthatóságot kell pénzügyi szempontból megvalósítani. Az infrastruktúrákat javítani kell, és az infrastruktúrákban rejlő lehetőségeket maximálisan ki kell használni. A szabályozó hatóságoknak megfelelő kör kell adni, és a szabályokat európai szinten kell meghatározni. A vertikális elválasztást nem biztos, hogy szeretné a bizottság, és nem vagyok én sem biztos abban, hogy ez lenne a megfelelő út annak érdekében, hogy a piaci részesedés eltolódjon a vasúti ágazat irányába. Megjelenik a szövegben a rugalmasság növelése, és hogy a helyi szinten működő kisebb operátorok valószínűleg tudják javítani ezt a rugalmasságot. Az irányelv a profit elosztásáról és visszaforgatásáról eléggé egyértelműen határoz, és ez így helyén való. A helyi hatóságok és helyi közösségek bevonását, mint már mondtam, nagyon fontosnak tartom, tehát ezzel maximálisan egyetértek. De úgy gondolom, hogy a javaslaton itt még lehetne egy kicsit javítani. Aztán itt van a hetes módosító, ez rendkívül fontos, abból a szempontból, hogy az elválasztási vagy szétválasztási szabályok mennyire lesznek szigorúak, és végezetül pedig szeretném elmondani, hogy Zeller úrral a jövőben is együtt fogok működni, hogy egyértelmű politikát tudjunk kialakítani. Nagyon fontos, hogy a helyi közösségek is elmondhassák a véleményüket, hiszen a helyi közösségeknek, önkormányzatoknak nagyon fontos szerepük van A határokon átnyúló kérdésekre külön ki kell térnünk, ezeket prioritásként kell kezelnünk, annak érdekében, hogy ez a reform valóban nagy európai vasúti reformán növekedhessék. Köszönöm. Leszek képviselő. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a jelentésért, és természetesen Azért van néhány kiegészítő megjegyzésem is, hiszen elnyék jelentéstevő vagyok a TRAN, tehát a közlekedési szakbizottságban, az irányelv témájában, így már jó ideje foglalkozom ezzel a témával. A fő cél természetesen a liberalizálás kell legyen, hogy olyan vasúti közlekedés valósulhasson meg, olyan vasúti forgalom, amely az árak összehasonlításában is jó alternatívát jelent a közúti közlekedéshez és a repüléshez viszonyítva. Fontos, hogy a tagállamok között és a kis és nagy vállalatok között is egyensúlyt teremtsünk. Az Európai Bizottság egy holding struktúrát irányoz elő, Számomra ez a megoldás azonban csak nehezen elfogadható, hiszen, hogyha egyik esetben egy holdingot engedélyezünk, fontos, hogy ez más területeken is lehetséges legyen, tekintettel más irányelvekre, ez itt egy ellentmondás születhet. A kevesebb, mint 50 munkatársat foglalkoztató vállalatokra vonatkozóan, illetve a kisebb vasúti társaságokra vonatkozóan a javaslatokat alapvetően nem ellenzem, de ugyanaz a fenntartásom itt is, mint a holdingok esetében, hiszen csak azokat szabad kivételként kezelnünk, amelyek az irányelv hatályba lépésekor eleget tesznek a vonatkozó kritériumoknak. Úgy gondolom, hogyha ilyen kivételeket határozunk meg, fontos, hogy az mindenki számára érvényes legyen szemben a bizottsági javaslattal. Ugyanez igaz az üzemeltetőkre is, ezek a fenntartásaim, de ezeket majd módosítók formájában meg fogom fogalmazni. Köszönjük szépen, most a bizottság következik újra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a jelen szakbizottságnak, hogy ilyen érdeklődést mutatott a vasúti csomag iránt, hiszen az nagyon fontos a területi kohézió szempontjából ambiciózus csomagról van szó, amely ki szeretné teljesíteni az európai vasúti térséget, és jobb minőséget és választási lehetőséget akar kínálni a fogyasztók számára. A jelenlegi jogi keret nem tud felnőni ehhez a feladathoz, az interoperabilitás még nem valósul meg teljes körülön, a technikai és biztonsági szabályok, szabályok szükségtelenül összetettek, és még nagyon nagyok a költségek. Emellett az infrastruktúra menedzsment sem optimalizálható megfelelően a jelenlegi keretek között, és a nemzetközi a nemzetközi közlekedésben megvalósul a verseny, még a nemzeti közlekedésben monopóliumokat láthatunk továbbra is. Az Európai Bizottság megvizsgálta a jelenlegi helyzetet és a különböző megoldási lehetőségeket is a hatástanulmányai révén. Támogatjuk a szakbizottság véleményét, amely nagyjából támogatja az Európai Bizottságot az említett célkitűzésekben. Mindenképpen biztosítani kell a fair, tisztességes versenyt és a diszkriminációmentességet a piachoz való hozzáférésben. A javaslat alternatív megoldást javasol az intézmények az intézményi struktúra szétválasztása számára olyan, olyan tagállamok esetében, ahol holding struktúra érvényesül, a jelentéstevő is támogatja ezt. Azonban ez csak akkor elfogadható, hogyha biztosítani lehet, hogy ne torzuljon a verseny, ehhez pedig megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani. Tehát üdvözöljük a jelentéstevő azon véleményét, hogy a pénzügyi átláthatóságra vonatkozó szabályokat meg kell erősíteni. Ugyanakkor azonban a bizottságnak két fő fenntartása van. Egyrészt, ami a derogációt illeti, a kisméretű és vertikálisan integrált struktúrák esetében is konkrét beruházási projektek esetében túl messzire menne, és a javasolt kritériumok nem veszik megfelelően figyelembe a piaci működésére gyakorolt hatást. Néhány relatív kismért mértékű struktúra nagyon fontos, nagyon nagy kihatással lehet a piac működésére, ilyen például a csalagút, amely esetében az Európai Bizottság jelenleg szabálysértési eljárást folytat, hiszen stratégiai fontosságú az az európai vasúti piac számára, itt léteznek bizonyos akadályok, így tehát olyan szabályokat kell érvény, esíteni, amelyek a verseny torzulását megakadályozzák. Emellett az olyan struktúra elemeknél, ahol nem áll fenn a torzulás veszélye, már vannak érvényben rendelkezések a 2004-es irányelv révén, amelyet, amelynek felülvizsgálatát a parlament múlt évben elfogadta. Emellett, hogyha egy tagállam saját kezdeményezésben megkéri a bizot, felkéri a bizottságot, akkor a bizottság megvizsgálhatja, hogy a szükséges biztosítékokat végrehajt, biztosító intézkedéseket végrehajtották-e a vertikális infrastruktúrák esetében. Ebben az esetben az Európai Bizottság a hozzáférés jogát korlátozhatja, hogyha a megfelelő rendelkezéseket nem tartják tiszteletben. Úgy gondoljuk, ezt a mechanizmust nem szabad aláásni, hiszen az egy, a tisztességes versenyt hivatott megerősíteni. Emellett az Európai Bizottság támogatja a regionális vasúti struktúrákat és szolgáltatókat. Fontos, hogy itt jobb hatékonyság és minőség valósuljon meg. Ahol azonban lehetséges, biztosítani kell a megfelelő rugalmasságot, és el kell kerülni a túl nagy adminisztratív terhelést is. A jelentés tevő a jegyekkel kapcsolatosan nagyon ambiciózus megközelítést érvényesít. Fontosnak tartjuk, hogy a különböző vasúti társaságok innovációt tudjanak végrehajtani, és látni kell azt is, hogy a különböző piacokon más és más körülmények érvényesülnek. Továbbá a jelentéstevő tízes módosítóját illetőleg amely két évvel elhalasztaná az európai infrastruktúra irányítók hálózatának képítését. Az Európai Bizottság nem látja indokát annak, hogy ennek a szervnek a létrejötte megvalósuljon, hiszen, ahogyan a jelentéstevő is rámutatott, az infrastruktúra gondok például Németország és Lengyelország között megoldhatók lennének egy ilyen európai hálózat révén, ezért annak a bevezetését mielőbb kívánatosnak tartjuk, de nagyon üdvözöljük, hogy a jelentéstevő ilyen ambiciózus, nagyra törő célokat fogalmazott meg, köszönjük. Köszönjük szépen, mondja az elnök Joachim, szeretnéd kiegészíteni az elhangzottakat? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik már ilyen részletesen foglalkoztak a jelentéssel és javaslatokat terjesztettek elő. Oldrich kollégámmal, majd azt hiszem konstruktív módon meg tudjuk vitatni az általa sérelmezett pontokat. Tudomásul veszem az Európai Bizottság véleményét, de én továbbra is úgy gondolom, hogy nagyban kell gondolkodnunk és helyi szinten kell cselekednünk. A stratégiai jelentőségű infrastruktúrák amelyek jelentősek az egész európai vasúti hálózat működése szempontjából. Ezeket persze európai szinten kell szabályozni, ott, ahol azonban konkrétan a legkülönfélébb vasúti kapcsolatok fenntartásáról van szó, ott azt hiszem nem európai megoldásokra van szükség, ott a nemzeti vagy regionális illetékesség is elegendő. Egyéb iránt feljegyeztem az Európai Bizottság megjegyzéseit, és reagálni is fogok rájuk. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon szépen köszönjük. Tehát a módosítók benyújtásának határidejével kapcsolatosan ugyanazt javaslom, mint a csomag többi elemével kapcsolatosan szeptember 12-e déli 12 óra lesz a határidő. Ezzel rátérünk a napirendünk utolsó pontjára, Következő ülésünkre szeptember 23-án, 24-én kerül sor. Ezzel az ülés végére értünk, mindenkinek kellemes és szép nyarat kívánok, és ezzel lezárom az ülést. Köszönöm. So now the interpreters have a problem, or how is it?